Colleagues, we will start. Tisztelt kollégák, kezdjük a Nőjogi Bizottság ülését. Először is el kell fogadnunk a napirendet. Amennyiben nincs változtatás, a napirendet elfogadjuk. Elnöki közlemények nincsenek. Az ötös pont a január 24-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása nincsenek észrevételek. Ha nincsenek észrevételek, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Most pedig következik a hatodik napi rendi pont. A 2019. évi költségvetésben szereplő kísérleti projektek és előkészítő intézkedések. Az előadónk Malin Björk, és elkezdjük az eszmecserét. És Malin Björk helyett Pimenta López képviselő fogja ismertetni ezt az anyagot. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden, Malin sajnos most nem tudott eljönni, és ezért nem is tudja ismertetni most ezt az anyagot itt a szakbizottságban a költségvetéssel kapcsolatos kísérleti projektekről készült jelentését. Természetesen sajnálja ezt, és megkért arra, hogy elnézést kérjek a nevében, amiért nem tudott eljönni. Nagyon röviden. 16 kísérleti projektre vonatkozó javaslat készült. Ezeket a bizottságnak értékelnie kell, és a Költségvetési Bizottság is kell, hogy értékelje őket. Az előadó köszönetét fejezi ki a különböző frakciók, illetve képviselők által benyújtott kommentárokért. Érdemben nincs kommentárja az ismertetett javaslatokkal kapcsolatban, ezért át is térhetünk majd a szavazásra, de amennyiben volna esetleg észrevétel, ezeket természetesen közvetíteni fogom az előadó felé. Köszönöm szépen, és most megnyitnám a vitát, és meghallgatjuk a képviselőket. ha senki sem szeretne hozzászólni, akkor szavazunk. Készen áll mindenki a szavazásra? Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Nem szükséges? Kezdjük akkor a szavazást a kísérleti projektekről és előkészítő fellépésekről a 2019-es költségvetéssel kapcsolatban, ha mindenki készen áll. Egyes kísérleti projekt ki szavaz mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Rendben. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kísérleti projekt mellette kiszavaz. Ellen, mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. Hármas mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Megvárjuk Tarabella urat is. Soroka urat. Négyes, mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Rendben, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kísérleti projekt mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk ellenőrizzük. Kilences. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes mellette. Ellene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 Köszönöm szépen mindenkinek. Nincs több szavazás ma, de folytatjuk a Nőjogi Bizottság ülését. Uh, point on the agenda. Következő pontunk, a napirendi, következő napirendi pontunk a New Yorkban tett látogatásunkkal kapcsolatos uh, jelentés. Ezt a küldöttség jelentést elfogadjuk, amennyiben nincs uh, ellenvetés. A következő a 9-es pont. Colleagues, we need to wait. Tisztelt kollégák, egy picit várnunk kell, ugyanis az előadó még nem érkezett meg. Tisztelt kollégák, várjuk Daniele Viottit, aki a Költségvetési Bizottság előadója. Úgy tudom, hogy fél tizenkettőkor fog jönni, úgyhogy addig is tartunk egy 10 perces szünetet, és fél tizenkettőkor folytatjuk. calling So, colleagues, we continue our... Kollégák, folytatjuk az ülésünket a kilencedik napi rendi ponttal, az Európai Unió általános költségvetése 2019-re összes szakasz. Malin Björk az elő a véleményünk szerzője, ma pedig eszmecserét fogunk folytatni Daniele Viotti úrral, a Költségvetési Szakbizottság jelentéstevőjével. Szeretettel üdvözlöm, és meg is adom neki a szót. Thank you very much, uh, Chairwoman. Thank you. Köszönöm szépen. Eh, tutti, grazie per, eh, per eh, Köszönöm. Köszönöm mindannyiuknak, hogy meghívtak ide a szakbizottságba. Ahogy önök is tudják, előadója vagyok a 2019-es általános költségvetési témának az Európai Unióban, de mint az LGTB Intergroup elnöke is érdeklődöm ez iránt, a szakbizottság iránt, illetve a szakbizottság által végzett munka iránt. Nagyon röviden szeretnék egy-két dolgot felvetni, de Először tényleg nagyon röviden egy-két szót általánosságban a költségvetésről, ami parlamentünket érinti, és főleg a módszert. Nem egyszerű ez a munka, önök is tudják. A költségvetést rendkívül statikusan jellemezhetjük, és nagyon nehéz bármi újat bevenni a sorokba. Még akkor is, ha a parlament szándéka mindig rendkívül pozitív. Ami engem illet, mindenképpen szeretném ahogyan ezt már a kollégák az előző években is tették, akik ezzel a témával foglalkoztak előttem, szeretném, ha az Európai Parlament álláspontja ne csak a frakciókon belüli konszenzuson alapuljon, ez természetes, hanem a tartalmat illetően, főleg ami a bizottságot illeti. Tehát ez a szándékom, hogy a munkám ne záródjon le az egyes szakbizottságok szintjén, hanem a következő évre is rátérjünk, ami a költségvetést illeti. Én azonban költségvetés nélküli vitát kell, hogy most lefolytassak ma, mert még nem született meg az Európai Bizottság tollából a költségvetés tervezet pillanatnyilag azokat az irányvonalakat tudjuk megvitatni, amelyekről szavazás történt márciusban. Elnézést köhögök. Nyilván önök is tudják. És aztán beszélhetünk a valódi költségvetésről. Nos, az idén az esélyegyenlőség, a mentesség volt a legfőbb útmutató az jelentésben, és egy-két olyan téma, amelyekkel kapcsolatban örömmel mondhatom el, a női bizottság prioritását is ö, tükrözi a következő költségvetésben. Itt a foglalkoztatottság, a női vállalkozások, és a hitelhez való hozzáférés ezek a témák. Nyilván önök is tudják, hogy ez a bizottság igazságosabb, gazdagabb társadalmat szeretne. Ehhez az kell, hogy a kontinensünkön a gazdaság növekedjen. Gondolom, hogy fontos a harc a diszkrimináció ellen, és a nemekre vonatkozó diszkrimináció ellen is, a rasszizmus, a xenofóbia ellen elnézést. Illetve a gyűlölet beszédek ellen, stb. stb. Nos, ami a konkrétumokat illeti, tudom, hogy van egy-két olyan dolog, amely érdekli az önök szakbizottságát, mint például a Daphne ö, számára egy külön sor létrehozása, illetve a migráns és menekült nők jogainak támogatása. Ez fontos a külkapcsolatok szempontjából is, illetve általánosságban az Európai Uniós költségvetésben. Ma a foglalkoztatottság, a vállalkozás természetesen a nagy projektekben is megjelenik, amelyeket az Európai Unió finanszíroz, a COSMA, a Horizont 2020 például, amelyekre gondolok, olyan projektek, amelyek célja a gazdaság fellendítése. Szeretném meghallgatni az önök véleményét is, mert a következő költségvetést nyilván minden állampolgárnak ismernie kell, és főleg azok, akik éveken keresztül diszkrimináció áldozatai voltak. Nem a legnyilvánvalóbb ö, módon, hanem például a munka síkján is. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh, uh... Köszönöm szépen, Viotti úr. Most pedig Pimenta Lópeznek szeretném megadni a szót, aki a vélemény előadója parancsoljon. Köszönöm szépen. Az előző napi rendi pont kapcsán már jeleztem, hogy az előadó sajnos előreláthatatlan okok miatt nem tudott eljönni, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy nem tudja ismertetni ezt a napirendi pontot, amelyek kapcsolatban Biotti úr eljött. Ezt eh, az anyagot a szakbizottságban május közepén fogjuk eh, megvitatni. Ez egy olyan vélemény, amelyben az előadó jelzi, hogy az egyenlőtlenség egy egyen, egyre nagyobb probléma az Európai Unióban, és ahhoz, hogy jelentős hatást érjen a költségvetés, és megőrizze a szociális szolgáltatásokat, a lakhatással, egészségügye kapcsolatos elért vívmányokat, növelni kell a költségvetést. Javítani kell a nemek közti egyenlőség helyzetét és a nők helyzetét. Azt javasolja, hogy a globális fejlesztés céljából is az egészségügy és a szexuális reproduktív jogok terén jelentősebb fellépésre van szükség, és az Egyesült Államok által hagyott finanszírozási deficitet pótolni kell. Az előadó továbbá kiemeli azt is, hogy a tagállamoknak fel kell használniuk a rendelkezésükre álló forrásokat az Európai Szociális Alap és a Regionális Fejlesztési Alap keretéből, hogy javítsák a nők és a férfiak közti egyenlőséget, az egészségügyi és oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a reproduktív és szexuális jogok jobb érvényesítését, és nagy hangsúlyt helyez a következő prioritásokra a fennbizottság szempontjából. A nemekre hangsúlyt helyező költségvetést jobban kell felhasználni, és koordinálni kell a nemek közti egyenlőség elvének horizontális alkalmazását, az a nemek közti egyenlőség Európai Intézetére elkülönített költségvetést, a jogok, az állampolgárság programjára is nagyobb hangsúlyt kell helyezni, és fontos az előadó számára, hogy a migráns és menekült nők számára is javítani kell az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a nők elleni erőszak szempontjából növelni kell a forrásokat, és az LGBT közösség eh, jogait is eh, jobban kell támogatni. Az előadó eh, számít a Költségvetési Bizottsággal való jó együttműködésre, és természetesen itt a Nőjogi Bizottságban az árnyék előadókkal való együttműködésre, és számít arra is, hogy a képviselők érdemben hozzájáruljanak majd ehhez a vitához. Köszönöm. Uh, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm Pimenta López úrnak, és most az árnyék előadóknak adnám meg a lehetőséget. Monika van az első. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm mindkettőjüknek a bevezetést, különösen Vioti úrnak, hogy eljött ma a Nőjogi Szakbizottságba. Bizonyára tudják, hogy a zöldek számára minden évben a költségvetésben és most a a több éves pénzügyi keretben is az úgynevezett gender budgeting, az, hogy a nők és férfiak egyenlőségének a kérdése minden költségvetési területen érvényesüljön. Évek óta próbálkozunk ezzel. Európai Uniós kötelezettség, hogy a nemek közötti egyenlőség aspektusai tükröződjenek a költségvetésben is ami az ön által említett pontokat érinti, azt mind támogatni tudom, amit előttem szóló két személy elmondott, de talán azt is hozzátenném, most távolabbra is tekintve a több éves pénzügyi keretre is, saját forrásokra alapuló rendszerre kellene sürgősen átalakítani az Európai Unió költségvetését, ez nagy előny lenne, és az strukturális és szociális alapok említésével hallottunk egy emellett a stratégiai beruházási alap kritikájáról is pár szót, mert ennek gyakorlatilag nincsen szociális vagy nemek közötti egyenlőséget érintő beruházási része. Úgyhogy ezzel kapcsolatosak lesznek majd a módosítóink. plusz, amit ön is említett, a Daphne számára való külön költségvetési sor, stb. A második előadó azt is említette, hogy a, az úgynevezett Global Gag Rule, azaz a nőjogi civil szervezetek támogatásából való amerikai kivonulás után a szakadékot nekünk kell megpróbálni betölteni. Ezt is láttuk a New Yorki kiküldetésünk alapján, alkalmával, hogy az EU nagyon fontos szerepet játszik ezen szakadék betömésében, miután az Amerikai Egyesült Államok politikája megváltozott etéren. És ez a, remélem, hogy a véleményünkben is majd tükröződni fog. Elnök, köszönöm. Most meg Csernó úr a szocialisták és demokraták nevében asszony kapszott. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretnék köszöntet mondani és gratulálni Vioti úr munkájához, mert ő is említette, hogy érzékenyen reagál azokra a kérdésekre, amelyekkel általánosságban foglalkozik a mi szakbizottságunk. Főleg az az útmutatás is, amire utalt, már eddig is folyik az optimális együttműködés, nyilván konkrét eredményeket is fog hozni. Nos, ami a konkrétumokat illeti, Björk előadó és Lobic képviselőtársam megjegyzéseire reagálva röviden. Ami a Daphnét illeti, előttem szóló kollégáim is említették már, és Vioti úr is, hogy a korábbi pénzügyi programban objektíve fontos célkitűzése rendelkezett, mert a, a családon belüli erőszak elleni harc rendkívül fontos, akár csak a szexuális kizsákmányolás, illetve az emberkereskedelem elleni harc. Hiszen az állampolgárok egyenjogúságának része kell, hogy legyen Azonban jó lenne, ha a Daphne külön sort kapna, nem csak a pénzügyi okok miatt, hanem azért, hogy ez a program megfelelő jelentőséggel bírjon, hiszen mi ezt annak tartjuk. Nos, ha szükség van az egy, nemek közötti egyenjogúságra megfelelő pénzügyi összegeket elhatárolni, mint például az egészségügy, stb. stb. terén, hogy ezekkel a kérdésekkel megfelelően foglalkozhassunk, mindenféle diszkriminációra gondolok itt, amelyen szembe föl kell vennünk a harcot, stb. Aztán, ami a strukturális alapokat illeti, és a kutatásra szánt alapokat, ezeknek alapvető elemeknek kellene lennie a munkánk során. A nők emancipációja Vjóti úr, ön is említette bevezetőjében, hogy a gazdasági emancipáció volna az előfeltétel, ezért megfelelő pénzügyi alapokkal kell rendelkezni a foglalkoztatottság támogatására, hiszen ez az első alapfeltétel az emancipációnak. Aztán, ami a regionális alapokat illeti, minden befektetés, legyen az az óvodák, az idősekkel való foglalkozás, stb. stb. Ezek mind-mind olyan területek, amelyek ugye a nők életét érintik elsősorban. Aztán, ami az immigrációt, a biztonságot illeti általánosságban, ezek tényleg alapvetően fontosak. Ugyanis, már említettük, és többször is szembe kellett néznünk már itt az Európai Parlamentben a nők menedék kérelmét illető problémákkal, mert ez egészen más feltételeket jelent, mint a férfiak esetében. Azért is, mert ki vannak téve mindenféle különböző kizsákmányolási forvának. Aztán fontos lenne a figyelmet felhívni ezekre a kérdésekre is. Végül tehát Rengeteg olyan téma van és terület, ahol külön oda kellene figyelnünk a nőkre, mert továbbra is úgy gondoljuk, hogy prioritást kellene, hogy élvezzenek azok a kérdések, amelyek a nőkre vonatkoznak, és mindannyiunknak össze kellene fogni, hogy előrelépés történjen ezeken a területeken. Tehát konkrét együttműködésre van szükség, ahogy ezt már az elején is hallottuk. Köszönjük, elismerjük a munkáját. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Cierno asszony, Cierno asszony, és most Anna Závorszká következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eredetileg nem akartam felszólalni, de szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hogy bemutatta a filozófiáját a költségvetésről. Ismételten említés történt a kollégáimtól, kollégám szájából is a DAFNE programról, és ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy hogyan lehetséges, hogy az Európai Bizottság már a harmadik ciklusát finanszírozza a DAFNE programnak, több mint fél milliárdot költöttek euróban erre a programra, és nem is olyan régen, egy órával ezelőtt, ebben a teremben folytattunk az isztambuli egyezményről egy eszmecserét. Ebben a vitában említésre került, hogy a nők elleni erőszak és a családi erőszak előfordulása növekszik. Azt gondolom, hogy a Daphne programra való pénzek felszabadítását megkönnyítené, hogyha lenne egy értékelés a helyzetről, és elemeznénk a DAFNE program eddigi három ciklusát, megvizsgálnánk, hogy milyen eredményeket ért el, és miért van rá szükségünk, és miért van több pénzre szükségünk. Hiszen, hogyha tanulmány vagy elemzés nélkül több pénzt kérünk, az érdekes, ha mondhatom így. Most nem akarok tanácsokat osztogatni, de kérem a jelentéste volt, hogy esetleg ha megtennék, hogy egy több mint 15 éven átévelő programot értékelnek, az hasznos lenne. Mariano hogy következik tulajdonképpen én sem akartam hozzászólni, de az ön hozzászólása kapcsán most úgy gondolom, hogy meg kell téves lenne a Daphnét most megkérdőjeleznünk, éppen az ellenkező út a helyes. Egy európai költségvetés egyértelmű célja kell, hogy legyen az alapértékek ösztönzése, a nemek közti egyenlőség előmozdítása, és a nők elleni erőszak elleni küzdelem. Az nem lehet, hogy mi mindig csak a morzsákat kapjuk, míg a finom falatok másoknak jutnak, és az ilyen programokra mindig csak a morzsák maradnak. Valóban itt egy bevált projektről van szó, a DAFNE ösztönzése éppen ezért ismerté kell váljon a tagállamokban. Ehhez pedig időre van szükség, amíg a forrásokat egyáltalán le tudják hívni, és terjeszteni tudjuk az elért eredményeket. Mi is szeretnénk végre magát a húst megkapni, nem csak a morzsákat az asztalról. Éppen ezért úgy gondolom, hogy több pénzre van szükség. Amúgy is egy szégyen a költségvetés úgy, ahogy van, hogyha az európai lakosság 52%-át a nők alkotják, akkor meg kell kérdeznünk, hogy honnan jönnek a források, és hogyan, hova érkeznek. Nagyon igazságtalan az elosztásuk, és az előttem szólónak igazat kell adjak abban a tekintetben, hogy hogy folytatnunk kell ezt az utat, és több forrással kell feltöltenünk a DAFNE programot is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Záborszka asszony szeretne ezt hozzátenni valamit. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm Nojhül kollégának az elmondottakat, mert ha valóban hallgattam, amit mondtam, akkor tulajdonképpen meg kellett, hogy értse, hogy én is ugyanazt mondtam, amit ön, ugyanazt szeretném. Mindössze egy tanulmányt szeretnék kérni, amelyből kiderül, hogy a DAFNE számára elkülönített forrásokat megfelelően használtuk fel. Nem csökkenteni kell a forrásokat, én erre gondoltam. Be kell tudnunk bizonyítani azt, hogy több forrásra van szükségünk. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megadni a szót a költségvetési előadónak, Daniel Viotinak a következtetések levonásához. La, la ringrazio Presidente. Daniela in italiano è il femminile di Daniela. Kedves uh, elnök asszony, Daniela az egy női név, a Daniele az a férsz, férfi változata. Nagyon köszönöm, rendkívül érdekesen járultak hozzá a vitához. Úgy gondolom, hogy a legtöbb, eh, amit elmondtak, teljes mértékben megegyezik az én véleményemmel. A jelentésben én is ezt próbáltam kiemelni. Volt egy-két dolog, ami pontosításra került, vagy a kolléganőtől hallottuk, aki előadója a témának, vagy másoktól, hiszen a Költségvetési Bizottságban is dolgoznak, úgyhogy közvetlenül érinti őket mindaz, ami elhangzott. Ami van a kollégát illeti, a lehetséges pénzügyi keretről, Nyilván az elkövetkezendő hónapok során lehetséges az együttműködés. Úgy gondolom, hogy sokkal bátrabb javaslatot várunk a bizottságtól, nem csak a terminológiát illeti, hanem a minőségi, és nem csak a mennyiségi, hanem a minőségi részét illetően is. Nem szabad elfeledkeznünk arról a fontos kérdésről, ami szintén elhangzott, a saját források területe. Ma is hallottuk, hogy az Európai Uniónak szüksége van arra, hogy saját forrásokkal rendelkezzen, hogy finanszírozza a saját programjait. Aztán több hozzászóló is utalt, főleg Picsernó, Záborszka és Najkl kollégák arra, ami elsősorban politikai jellegű, nem csak kvantitatív jellegű. Fontos kiemelni, hiszen mindenki ugyanarról beszél, hogy a számokon túl is van jelentősége ennek a programnak, mert szimbolikus ez a Daphne program, az erőszak elleni fellépés szimbóluma. Úgyhogy emlékeztetnék arra, hogy ez nagyon fontos, akár csak az, áll, az Európai Parlament álláspontja, mert ennek tükrében látják az európai állampolgárok, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Tehát a számokon túl nyilván politikai segítségre, támogatásra is szükség van. Végezetül, már ugyan elmondtam a jelentés kapcsán, hogy rendkívüli módon érint a sajátos finanszírozás kérése azok, azoknak a nőknek a szempontjából, akik menekültek, akik menedékjogot kérnek. Hát Olaszországban már ezt nagyon régóta tapasztaljuk, és elsősorban látjuk, első kézből tapasztaljuk azokat a kockázatokat, azokat a veszélyeket, amelyek leselkednek ezekre a nőkre. Nem csak akkor, mikor elindulnak az útra, hanem amikor meg is érkeznek. Például nálunk Ventimiában egy nyomozás indult be, mert nők tűnnek el a befogadó táborokból, és nem tudjuk, hogy hova. Ez egyszerűen rendkívül súlyos dolog, ez nem olyan messzire van az én otthonomtól, ahol a házam található. Nagyon köszönöm a ma délelőtti hozzászólásokat, Köszönöm a támogatást a jelentés formájában, és remélem, hogy nyitott, közvetlen csatornán keresztül sikerül majd végül is elérnünk, hogy a költségvetést elfogadják. Köszönöm szépen, Vioti úr, hogy a legfőbb parlamenti prioritásokról szólt az elkövetkezendő évekre vonatkozó Európai Uniós költségvetésben. Gondolom, hogy a Női Jogi Bizottság javaslatairól sem fog elfeledkezni, és sok szerencsét szeretnék kívánni önnek a jövő évi költségvetés elkészítéséhez. Köszönöm szépen! Uh, colleagues, now we are going to... Kollégák, a tízes napi rendi pontunk következik. A munkahelyi nyilvános helyeken és politikai életben előforduló megfélemlítő magatartás és szexuális zaklatás az Európai Unióban. Picsi Ernó asszony a jelentéstevő. Most neki adom meg a szót. Parancsoljon. Sí, grazie, grazie davvero, presidente. Nagyon köszönöm, kedves elnök asszony. Nos, ami a statike kidolgozását illeti, hogy a nők elleni megfélemlítő magatartás és szexuális zaklatás kidolgozása kerüljön, tényleg nagy kihívás. Többször volt róla szó itt a szakbizottságon belül, tehát volt már alkalmunk többször is beszélni erről. Regionális, európai szinten az adatok azt mutatják, hogy egyszerűen fölháborító, aggasztó a helyzet. Ezért meg, megelőzési stratégiákat kell kidolgoznunk, de főleg megfelelő fellépésre is. A nőket molesztálják, megfélemlítik, de különböző formában ez idővel változik. Úgy gondolom, Például, hogy volt egy olyan mozgalom, amely segített nekünk, hogy definiáljuk azokat a perimétereket, amelyek, vagy határokat, amelyek a molesztálást kimerítik. És így talán a forrásokat is értékelni fogjuk tudni, azokat a különböző forrásokat, amelyekkel szembe tudunk nézni ezzel a rendkívül összetett témával. Azért is, mert más és más a formája ezeknek a molesztálásoknak, és például új területen is jelennek ezek meg, kapcsolódva az új technológiánkhoz. Rendkívül komoly, rendkívül konkrét formában. Mindezt azért mondom, mert ami az erőszakot illeti, ez már régi dolog, de a formája ennek az erőszaknak illetve a módja, amelyek keretén belül ez történik, ez mindig megújul. Úgyhogy nekünk is meg kell újítanunk azt a stratégiát, ahogyan ö, ö, szembenézünk ezzel. Európában a nők szinte mindenütt szembe kell, hogy néznek a molesztálásnak, erőszaknak. Sajnálatos módon nincs olyan hely, ahol a nők azt mondhatnák, hogy biztonságban vannak. Míg az otthon falai között sem, pedig nagyon jól tudjuk, ezzel a kérdéssel is többször már beszéltünk, még az otthon falai közök is gyakorlatilag csapdába esnek a nők, és innen nagyon nehéz elmenekülni. elmenekülni. Ma arról beszélünk, hogy milyen nehéz a nők helyzete, ha nyilvános szereplést vállalnak föl, ha elmennek a moziba, vagy vásárolni, vagy akárhova, nyilvános helyre. Nagyon jól tudjuk, hogy ez nem olyan régen még nem így volt. Olyan folyamatról van szó, amely éppen most indult be, a megfélemlítő magatartás, a molesztálás, diszkriminatív fellépés a nőkkel szemben, és ezzel kell így szembenéznünk, mint olyannal. Az ilyenfajta erőszakos fellépés nem a patriarchális kultúra öröksége, hanem a feminista emancipáció új formáival való szembeállás. Nyilván ma szociális szempontból újra kell definiálni azt, hogy mit is értünk molesztálás alatt. Ez azonban még nem igazán öltött jogi formát. Szerintem ez a legfontosabb, amit ki kell emelnünk. Tehát van még rengeteg tennivaló, mert szociális szempontból is emlékeztetnék arra, hogy az elmúlt hónapokban mi történt. Egyszerűen azért, hogy meghatározzuk azt, hogy mit értünk molesztálás alatt. Ennek még nem született olyan következménye, hogy jogi szempontból definiáljuk ezt a jelenséget. Nos, ezeket a viselkedés formákat megint csak azért ö, használják az emberek, hogy a nőket le, ö, csög, csök, csökkents, a nők szerepét csökkentsük. Kulturális szempontból is foglalkozunk el a kérdéssel, mert vannak olyan sztereotípiák, amelyek nem helyesek. Még itt ebben a teremben, Brüsszelben, a plenárison, azt hiszem Strasbourgban is, egyszerűen elfogadhatatlan mondatokat hallottunk arról, hogy a nők feltételezett kisebb rendűsége milyen. Ez olyan kultúra, amely a kis, nagyobb diszkriminációt képviseli, amelynek nap mint nap áldozatai vagyunk. És itt ugye nem csak a molesztálásról van szó, hanem arról is, hogy olyan viselkedésformáknak vagyunk tanulja, amelyek a nők méltóságát sértik. Úgyhogy a legfontosabb szerep az oktatásé, amelynek minden egyes ö, ö, fázisával kell foglalkozni a közéletnek, a munkahelynek. Úgyhogy az első probléma, amilyen szembe kell néznünk, és amely a parlamenti tanulmányban is megfogalmazódik, hogy ezekre a jelenségekre azonos definíciókat találjunk, mert nincs homogén jellege ennek európai szinten ezen jelenségek definálásának. Aztán, hogyha ez meg lesz, akkor fogjuk megérteni azt, hogy mégis mi is történik. Ha már egyszer biztosan látjuk ezeket a dolgokat, akkor tudunk fellépni ellenük, amit nem lehet elfogadni. A munkahelyi zaklatás is gyakorlatilag megkívánja a közös európai definíciót, szerintem. Azt is definiálni kell, hogy mi a közterület. Természetesen ide kell venni minden olyan helyet, ami nem magánszféra. Azonban az új technológiák fejlődésével új közterületek születtek. Úgyhogy itt mindenféle határ, ellenőrzés nélkül föl lehet lépni, főleg a közösségi oldalakon és a weboldalakon. Egyértelmű, hogy a molesztálás, a szóbeli erőszak a különböző médiákon keresztül gyakorlatilag abba a kategóriába kell, hogy tartozzon, ami a közterületen történő molesztálást meríti ki. Ott van a Facebook, a Twitter, a különböző alkalmazások, amelyeken keresztül mindez megtörténhet, és ez egyszerűen tönkre teszi a nők életét. Tudjuk, hogy voltak olyan nők, akik egyszerűen eldobták maguktól az életet, mert a méltóságukat teljes mértékben aláásták. A nyilvános szexuális molesztálás esetében minden egyes esetet meg kell vizsgálni, és millió olyan eset van, ami megoldatlan, még a mai napig is bírósági szinten. Ez elgengedhetetlen. Aztán, ami a normatívákat illeti, a molesztálás szintjén, egyszerűen nem egységes ez európai szinten. Aztán ott van az isztambuli egyezmény, amelynek segítségével a családon belüli erőszakra is ki kell térnünk. Szükség van arra, hogy hasonló, meggyőző eszköze rendelkezzünk, hogy felvegyük a harcot a molesztálásról, az erőszakos fellépéssel szemben, a nyilvános helyeken a nőkkel szemben. Csak ilyen jellegű eszközökkel, jogi eszközökkel tudunk erőteljesen fellépni, megelőzni mindenféle molesztálást a nyilvános helyeken. Tehát először a nemzeti normatívákat, a jó gyakorlatokat kell megvizsgálni, amelyek már léteznek, aztán eszközöket meghatározni, és győzedelmes normatívákat kialakítani, hogy felvegyük a harcot a közterületeken a nők elleni erőszakkal. egyrészt a megelőzés, másrészt a büntetés területén is fel kell lépnünk. A szexuális zaklatás, a megfélemlítő magatartás mindenképpen prioritása kell, hogy legyen ennek a szakbizottságnak, de egész Európának, ami a nőket érinti a nyilvános helyeken. Köszönöm szépen. And now I would like to give the floor to the... Köszönöm. Picserno asszony, most az árnyék előadóknak adom meg a szót az egyikük Záborszka asszony, a néppárti előadó. Ďakujem veľmi pekne, pani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak is a bevezetőért. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a szexuális zaklatás, illetve a zaklatás, mint olyan, egy komoly problémát jelent, és ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A szakbizottságunk szeretne ezzel kapcsolatban egy jelentést készíteni. Ez már önmagában is bizonyítja, hogy komolyan veszük ezt a problémát. Ez egy olyan probléma, meglep egyébként, hogy manapság az Európai Unióban, amely gazdasági szempontból ennyire fejlett, és ilyen komoly haladást ért el. Ezek a negatív fejlemények ennek ellenére jelen vannak. Ez pedig egy olyan negatív fejlemény, amely aláássa a férfiak és a nők integritását. A kettő szerintem egymással ellentétben áll, mindez ellentmond az emberi méltóság tiszteletben tartásának ellentmond ez mindazon dokumentumoknak, amelyeket ebben az értelemben az Európai Unió támogatott és aláírt. A legfrissebb fejlemények ismeretében úgy gondolom, hogy ez egy olyan probléma, ami az egész társadalmat érinti, és felmerül bennem a kérdés, hogy vajon most miért beszélünk erről egyre többet? Talán azért, mert maguk az áldozatok is nyíltabban beszélnek erről, olyan áldozatok, akik nem olyan régen még titkolták azt, hogy zaklatták, vagy szexuálisan molesztálták, bántalmazták őket, nem hozták ezt nyilvánosságra. Vagy talán a nyilvánosság, a közvélemény érzékenyebben reagál az ilyesmire. A zaklatás nem egy szokványos jelenség, ez egy negatív jelenség, amely az erőszak egy megnyilvánulási formája, és ezzel szemben mindenképpen fel kell lépnünk. Én is köszönöm a tanulmányt, amelyet elkészítettek. Mit tehetnénk? Mit tehetnénk annak érdekében, hogy a szexuális zaklatással szemben hatékonyabban fellépjünk, és ideális esetben ezt kiírtsuk a társadalomból. Köszönöm az előadónak a javaslatait. Természetesen arra bíztatjuk a sértetteket, az, elő, az áldozatokat, hogy tegyenek bejelentést a zaklatással kapcsolatban, de miután az áldozat ezt nyilvánosságra hozta, nagyon fontos tudni, hogy kap -e erkölcsi támogatást és tényleges jogi értelemben vett támogatást. Úgy gondolom, hogy amíg a jogi támogatás nem biztosított, ami természetesen a, az állam által biztosított támogatás kell legyen. Azt hiszem, enélkül nem jutunk messzire. Az olyan országokban, ahol diszkriminálják a nőket a munkahelyükön, ahol a bérek tekintetében ilyen óriási a különbség férfiak és nők között. Ha ott zaklatásra, megfélemlítésre kerül sor a munkahelyen, és ezt követően az állam vállalja magára a költségeket, akkor tulajdonképpen általánosságban véve csökken a zaklatás. Ugyanakkor, ha egy áldozat tudja, hogy a költségeket is magának kell viselni, adott esetben a bírósági eljárás költségeit, akkor ez elrettenti attól, hogy nyilvánosságra hozza a történteket. Említettek bizonyos tagállamokat. Ha megnézzük például, hogy a szexuális zaklatás és a megfélemlítő magatartás milyen gyakran fordul elő a különböző tagállamokban, és ha összehasonlítjuk a 2010-15 közti adatokat, igazából nem is az összehasonlításon van a lényeg, hanem azon, hogyha megnézzük, hogy a nyugat-európai eh, tagállamok, illetve az újabb tagállamok, ugye itt Lengyelországot is, Bulgáriát emelik ki, a nyugati tagállamoknál pedig láthatjuk ugye a többi országot a listán. Talán Olaszország jelenti a kivételt, minden esetre megállapíthatjuk, hogy az előfordulási arány a nyugati tagállamokban sokkal magasabb, mint a keleti tagállamokban. Nem gondolom azt, hogy a megfélemlítés vagy a szexuális zaklatás ritkábban fordul elő Kelet-Európában, nem hiszem. Úgy vélem, hogy talán inkább ott jobban tolerálják a megfélemlítő magatartást és a zaklatást, vagy esetleg a zaklatás nem minden formáját minősítik ott zaklatásnak. Így látom én a nyugati és a keleti országokban az előfordulás esetén megjelenő különbséget, mert tényleg nem gondolom azt, hogy ezen jelenségek keleten ritkábbak lennének. És még valami, pont itt ebben a szakbizottságban, nem tudom, hogy vannak-e bárkinek információi azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet a férfiakat sújtó zaklatás és megfélemlítő magatartás terén. Én erre vonatkozóan nem találtam a tanulmányban adatokat. Mi a helyzet ezen a területen a férfiak és a nők közötti különbség terén? Én úgy gondolom, hogy őket kevésbé sújtja, a férfiakat kevésbé sújtja ez a jelenség ellenére előfordulhat az is, hogy a férfiakat zaklatják. Minden esetre örülök ennek a jelentésnek, és a néppárti frakció nevében azt mondhatom, hogy mindenképpen részt veszünk a vitában és a munkában is. Köszönöm. Thank you, Ms. Zaborska. Köszönöm szépen, Zaborska asszony. Most a szakértőnek szeretném megadni a szót. Helge Hol asszony a állampolgári jogi és alkotmányügyi szakpolitikai osztály nevében fog felszólalni. Helge úrél a szó tehát. A jelentés különböző területekre, elég széles körű területére vonatkozik ennek a kérdéskörnek. A nyilvános helyekre, a politikára, a munkahelyre. Én ezekről külön-külön fogok beszélni, mindazonáltal vannak összekapcsolódások, és az erőszakra természetesen máshol is sor kerül, vagy sor kerülhet. Ezt a prezentációt valószínű, hogy egy nő kellett volna, hogy megtartsa, de hát ez van, én is elég régóta dolgozom ezen a területen, és mindjárt rá is térek a kérdések a érdemi taglalására. Kaptam egy ilyen nyomkodót, de nem működik. push Okay. Yeah, I make a sign. I just, yeah. So. Sorry about this. We'll go... Elnézést a kis intermedzóért. Az első dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy mik voltak a tanulmány céljai. Szeretünk volna egy széles körű felmérést végezni a kérdésekről, a kulcsfontosságú eredményekre összpontosítani értékelni az erősségeit és a gyengeségeit a nyilvános vitának, a kutatásnak, és a tendenciákat szeretnénk azonosítani, valamint azonosítani szeretnénk a legfőbb fellépéseket, amelyeket megtettek vagy terveznek, és ezeknek a relatív erősségeit és gyengeségeit is elemeztük. Az első terület a koncepciók tisztázása. Nemzetközi szempontból komoly vita folyik arról, hogy mi, mit is jelent a megfélemlítő magatartás, bántalmazás, megfélemlítés. Különböző terminus technikusokat használnak a különböző országok, de ezek egyre hasonlóbb dolgokat fednek le, és mostanában már nagyon ö, komoly megegyezés van kialakulóban, kialakulóban. Ismételt hosszantartó kitettség nem kívánt negatív viselkedésnek, ami ellen nehéz védekezni. A szexuális, ez a megfélemlítés, a szexuális zaklatás esetében az Európai Unió maga fogalmazott meg egy definíciót erről, nem kívánt verbális, nem verbális vagy fizikai, szexuális természetű magatartás olyan céllal, hogy egy személynek a méltóságát sértsék meg, különösen akkor, hogyha megfélemlítő, ellenséges, lealacsonyító, megalázó vagy bántó környezetben történik ez. A szexizmustól és a nem kívánt szexuális figyele, figyelemtől ez a, konkrétan a szexuális támadásig terjedhet. Itt volt nagyon fontos szerepe a MeToo kampánynak erre rámutatunk a jelentésben is, mert áthúzta a határokat, elmozdította a határokat egy korlátozóbb irányba. A MeToo vitára majd még visszatérek. Mi viszont szeretnénk most néhány ajánlást megfogalmazni. Az Európai Unió szerte közösen alkalmazott egységes definíciók lennének hasznosak, a kutatók és a legtöbb ember aki ezzel foglalkozik, továbbra is számos különböző definícióval ö, találkozik nap mint nap, ez fontos lenne rendezni. A másik, különösen a szexuális zaklatás esetében jobban meg kéne érteni a nőket, meg kell hallgatni őket, a tapasztalatékat, mi a szexuális zaklatás, hogyan, é, ö, milyen ö, érzéseket kavar ez fel az egyénekben, és a szexuális zaklatásnál hol húzzuk meg a határokat az elfogadható és a nem elfogadható viselkedés között. Ezért nagyon fontos, hogy több fokozatot tartalmazó szókincsünk legyen, akkor, amikor a kevésbé komoly szexuális vétségekről beszélünk. A zaklatás esetében nagyon fontos, hogy az emberek pontosan rá tudjanak mutatni, hogy a mennyire volt komoly az elkövetett vétség vagy bűncselekmény. Itt egy kivonatát látják annak a táblázatnak, aminek a teljes verziója a jelentésben megtalálható. Ez a táblázat körülbelül minden európai országban ezer ember megkérdezésével lefolytatott vizsgálatnak az eredménye. 2010-ben és 2015-ben történt meg a vizsgálat. Vizsgáltuk a megfélemlítés és zaklatás előfordulását. Most nem olvasom végig a az adatokat, de szeretnék rámutatni valamire, amit a jelentős tevők is hangsúlyoztak. Ugye, amikor az európai országokat nézzük, akkor magasabbak a számok az északi és nyugati országokban, és alacsonyabbak a számok. Néhány déli, de különösen a keleti országokban, és majd erre is kitérek még részletesebben. Azonban a munkahelyi megfélemlítés szempontjából ez a tanulmány is, és mások is körülbelül 5-10 százalékra teszik az európai dolgozóknak azon arányát, akiket életük vagy munkahelyi életük során kitettek munkahely megfélemlítésnek. Néhány tanulmány nagyon alacsony számokat határoz meg, 1-2-3 százalékot. Az elmúlt években azt láttuk, különösen a MeToo kampány után, hogy megugrottak ezek a számok. Azt gondoljuk, hogy a becsült számok továbbra is nagyon alacsonyak, túlságosan alá vannak becsülve a valósághoz képest. A szexuális zaklatás és megfélemlítés magasabb északi számai véleményünk szerint a tudatosságnak köszönhető, és a tolerancia szintjének nagyon valószínű, hogy nincs a kelet-európai országban sem kevesebb zaklatás, csak erről nem számolnak be az emberek, és nem tarthatják, nem tartja a társadalom elfogadhatatlannak. Nagyon érdekes azt is látni, hogy a szexuális zaklatás olyan országokban is problémaként merül fel, ahol amúgy azt gondoljuk, hogy a nemek közötti egyenlőség nagyon magas szintű, például Svédország. Azért attól függetlenül, hogy a társadalom sok területén az egyenlőség egyre inkább megvalósul, a probléma még fennmarad. Kik az érintettek? A szexuális zaklatás különösen a nők szempontjából probléma, de különösen a fiatal nőket érinti. De az is fontos, hogy vessük fel azt a pontot, amit a MeToo kampány is megmutatott, és az új tanulmányok is, hogy egyre hogy több férfit is érint ez, mint azt a múltban gondoltuk volna a fiatal, fogyatékossággal élő leszbikus vagy um, homoszexuális nők, férfiak, illetve biszexuálisok is túl reprezentáltak a zaklatásról való beszámolókban. Mik ennek az okai? Mik előzik meg a szexuális zaklatást mondjuk egy munkahelyen? Különösen szervezeti faktorokat vizsgáltunk meg, vagy a munkakörülményeket, és azt találtuk, hogy a szerepkonfliktus, a szerepek nem világos meghatározása, a di- diktatórikus vagy túl engedékeny vezetői stílus, az a vezető, aki felelősségét nem vállalja. Ez is olyan tényező, ami megfélemlítéshez vezethet. Az új tanulmányok rámutatnak arra, hogy nagyon fontos persze, hogy milyenek a vezetők, mert a konfliktus kezelésben rendkívül fontos szerepük van. Sőt, a jó vezetők pufferként működnek. Sokkal kevesebb a megfélemlítés egy erős konfliktus menedzsmenttel és erős vezetői kultúrával rendelkező szervezetben, mint máshol. A szexuális zaklatás esetében a hatalommal való visszaélés az első gondolat, ami felbukkan az ember agyában, és ezt ismét és ismét fel kell vetni. Itt nem csak, vagy nem kifejezetten a szexuális vágyról vagy kielégülésről van szó, hanem a hatalommal való visszaélésről. És a hatalmi egyensúlytalanság az elkövető és a célszemély között nagyon fontos tényező, de emellett az is, hogy van-e tolerancia a szervezetben arra, hogy eltűrik a szexuális zaklatást, ahol az átszexualizált viselkedés elfogadott, ott valószínűbb, hogy a zaklatás is elő fog fordulni, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi felé irányul. Mik a következményei a szexuális zaklatásnak és megfélemlítésnek a munkahelyen? Világos, hogy ez egy nagyon komoly probléma, mind a kettő nagyon fontos probléma, a megfélemlítés esetében azt látjuk, hogy ennek nagyon komoly következményei vannak, ez egy szociális stresszor. Ezt az elmúlt 20-25 éves kutatás nagyon komolyan aláhúzta. Más munkahelyi jelentőségekhez hasonlítható a PTSD-hez, posztraumás stressz szindrómához, a szervezet működéséhez, a szakmai karrierhez és a megélhetéshez is kapcsolódik ez a probléma. A személyes ellenálló képesség puffer lehet a zaklatás alacsony szintje ellen, de amikor a nyomás vagy hosszú időn keresztül fennáll, vagy többször előfordul, akkor egy idő után ez a puffer elapad. A gyakori kitettség egy alacsony szintű szexuális zaklatásnak ugyanolyan hat, negatív hatással járhat, mint egy súlyosabb szexuális cselekménynek való kitettség. Itt még egy dolgot szeretnék még egyszer hangsúlyozni. Az emberek nagyon gyakran azt mondják, hogy hát van, aki jobban bírja ezt, van, aki kevésbé. Igen, ez így van, egy pontig. De hogyha a nyomás és a kitettség elég nagy, vagy elég hosszú, akkor előbb-utóbb mindenki áldozatul esik, és mindenkit ez a nyomás negatív hatásokkal fog sújtani. Fontos a problémával kapcsolatos szervezeti költségeket is hangsúlyozni. A szexuális zaklatás és a megfélemlítés is nagyon komoly hatással van például a fluktuációra, a termelékenység csökkenésére és a munkahelyről való távolmaradásra. Az emberek lehetséges hogy akkor is bemennek dolgozni, hogyha jobb lenne otthon lábadozniuk, de meg akarják mutatni, hogy elkötelezett dolgozók összeomlott állapotban is bemennek dolgozni, de nem túl hatékonyak. És nem csak az ő hatékonyságuk csökken, hanem a kollégáiké is. Úgyhogy ezt is kontextusban kell vizsgálni. Ez az egyik olyan fő terület, ahol a munkaadóknak is fel tudjuk nyitni a szemét arra, hogy mennyire fontos, hogy fellépjenek ezen jelenségek ellen az ajánlásaink ezen a területen. Rámutatunk arra, hogy több tudományos vizsgálatra van szüksége területen, határozottabb tanulmányokra, amelyek bizonyítják és megmutatják, hogy milyenek a konkrét számok, kiket érint a jelenség, és milyen következményekkel jár és nem csak az észak-európai országokban, hanem az egész Európai Unióban szükség van erre. További tanulmányokra van szükség a tekintetben is, hogy megvizsgáljuk, hogy a férfiaknak milyen tapasztalatai vannak a szexuális zaklatás kapcsán. Jobban oda kell figyelni. A két jelenség, a megfélemlítés és a zaklatás társ jellegére. Gyakran fordul elő, hogy mondjuk egy olyan munkahelyen, hogyha nők jelennek meg, ahol hagyományosan nem voltak, például egyenruhás ágazatokban, akkor nagyon gyakran merül fel a szexuális zaklatás problémája. És ez különösen a nőket érinti. Olyan tanulmányokat is kell végezni, ami a védett csoportok tart, tapasztalatait megvizsgálja. A fiatalok az etnikai kisebbségek, az LMBT közösség tagjai és a fogyatékossággal élők hogyan élik meg a szexuális zaklatást. Amikor a nyilvános helyekre gondolunk, akkor érdekes végig gondolni ezt, hogy hagyományosan, amikor a zaklatásról beszélünk, sőt a múltban, amikor a szexuális erőszakot néztük a nők ellen, az ember különösen arra gondolt, hogy a sötét sarkokban, a sötét zugokban mi történik, de mondjuk esténként, de a kutatás igazából azt mutatja, hogy a legnyilvánosabb helyeken is gyakran nagyon sok ember, más ember jelenlétében is megtörténik a szexuális zaklatás. Ez is azt mutatja, hogy fókuszváltásra van szükség a szexuális zaklatás nyilvános helyeken sokkal szélesebb körben elterjedt, mint a szexuális zaklatás bármilyen más formája. És ezért nagyon sok nőt érint ez. Egy nagy tanulmány szerint, amit 2015-ben végeztek, a nők 20%-a érintett az ilyen típusú szexuális zaklatásokban. A probléma hasonló mint amiről a korábbiakban beszéltem, a normalizáció problémája. Az emberek egész egyszerűen úgy tűnik, hogy hozzászoknak, és azt gondolják, hogy nem tehetünk ellene semmit, hiszen mindenhol jelen van ez a probléma. Illetve a szexuális zaklatás kapcsolódik más területekhez is. a nagyon gyakran előfordul, hogy a kevésbé súlyos és a súlyosabb nők elleni vétségek összefüggenek, tehát egy szimpla nőgyűlölet nagy gyakran vezethet súlyosabb zaklatáshoz. A kulturális tényező befolyásolás, befolyása is fontos. Vannak olyan országok, ahol a macsó kultúra ünnepelt, a déli országokban ez nyíltabban felvállalt, a nők öltözködésére tett megjegyzések például sokkal inkább elfogadottabb, és sokkal több olyan terület van, amit a férfiak területének tekintenek. Azt látjuk, hogy a nyilvános helyeken elkövetett szexuális zaklatás a nők ellen nagyon gyakran kapcsolódik a magas alkoholfogyasztáshoz, mert így elolvad az a határ, amit az emberek amúgy esetleg nem lépnének át. Itt is lenne néhány ajánlásunk. Nyilvános vitára van szükség arról, hogy normalizálható-e a szexuális zaklatás nyilvános helyeken, például bárokban vagy klubokban. klubokban. Itt nagyon fontos a fiataloknak a bevonása, hiszen ezek azok a területek, ahol nagyon sok szexuális zaklatás történik, és az emberek azt gondolják, a nők azt gondolják, hogy hát nem tehetünk semmit, a fiatal férfiak, ha berúgnak, akkor így fognak viselkedni. De nem beszélnek róla, már pedig ezeket a gondolatokat fel kell szabadítani, és beszélni kell róla. Aztán kihívás, és meg kell támadni azt a gondolatot, hogy az férfiaknak joga van vegzelni és nyaggatni a nőket szexért, szexuális kielégülésért. Ezek elavult attitűdök, változtatni kell rajtuk. Ezen kívül holisztikus megközelítésre van szükség, hogy hatékonyan tudjunk ezekre a témákra összpontosítani. Nézzük meg, hogy a társadalom értékei és kultúrája milyen struktúrában működik, és hogyan tudja a nők elleni egyenlőtlenséget és erőszakot előmozdítani különböző helyszíneken, például a családi életben. Úgyhogy a családi erőszaknak is nyilván hatása van arra, hogy az emberek hogyan viselkednek nyilvános helyeken. Tehát messze túl ezen a jelentésen érdemes végig gondolni, hogy különböző területeken ennek a jelenségnek milyen hatásai vannak. Ami a politikai életet illeti, azt hiszem, hogy vissza kéne uranunk egy diával, ha megengedik. Nos, tehát a politikai életben a MeToo kampány felvont, felhívta erre a figyelmet, a nőgyűlölet és a szexuális zaklatás elterjedt a politikai életben, ahol a hatalommal való visszaélés, a politikai toborzás kultúrája, a patronus rendszer a, és a nyomásgyakorlás a hallgatásért és a hűségért elterjedt. Ezeket a magatartásokat azért sem tárják fel, mert az emberek inkább hallgatnak, mint hogy mondjuk a politikai pártjuknak ártalmat okozzanak és ez a lojalitás, ez nagyon gyakran a nők magatartását is befolyásolja, inkább csendben maradnak. A legmagasabb szintű politikusok is megúszák a szexuális zaklatást. Időről időre ezt tapasztaljuk. És ez is kapcsolódik a csend kultúrájához, a hallgatás kultúrájához. A MeToo kampány egy sor országban leleplezett olyan politikusokat, akik éveken keresztül zaklattak nőket, még Svédországban is több pártnak a vezetői, politikai vezetői le kellett, hogy mondjanak. De hát mindig ugyanaz derül ki, évek óta tudtuk, hogy ez zajlik, de senki nem tett ellene semmit. Bizonyos politikusok maguk is a szexuális zaklatás áldozataivá válhatnak, láttunk például a médiában is ilyen támadásokat, és ez is a megfélemlítés egyik eszköze. Ezek a gyakorlatok, ezek a visszaélések a médiában és a köz öm, a médiában nagyon negatív hatással lehetnek a nőkre és a férfiakra egyaránt. Az éles, de civilizált viták toleranciája elvárható a politikusok között, de ugyanígy nem várhatjuk el azt abban, hogy mondjuk az alkalmazottaikkal hogy viselkednek. A megfélemlítő nyelvezet a politikai nyelvhasználatnak része, ez rendben is van, de ugyanezt a típusú nyelvezetet nem lehet a saját alkalmazottainkra is alkalmazni. Az európai intézményekben, parlamentben is tapasztaljuk ezt, csak úgy, mint minden európai politikai intézményben. A politikusoknak nagyon sok erőforráshoz van hozzáférésük, de nagyon magas elvárások vannak velük szemben. azt is látjuk, hogy nagyon könnyen rájuk ütik a pecsétet, hogy zaklató vagy megfélemlítő magatartást tanúsítottak akkor, amikor szigorúan, határozottan fogalmaznak, de a gyűlöletkeltés például már nem megengedhető. Úgyhogy az éles vita és a még elfogadható szint között nagyon határozottan meg kell húzni a határvonalat. Nagyon sok ember azért fordul el a politikai karrier vállalásától, mert nem akar ebbe belekeveredni. Különösen gondolok itt a nőkre. Hogyan kezeljük tehát a megfélemlítést és a szexuális zaklatást a munkahelyen? Vannak Európai Uniós rendeletek erre vonatkozólag, ezek erős üzeneteket küldenek, De ha megnézzük a különböző országok jogszabályait, akkor nincsen mindenhol egyforma jogi, jogorvoslati lehetőség az áldozatoknak, és nagyon gyakran ezek az egészségügyi rendeletekben találhatók, vagy a diszkrimináció elleni rendeletekben, és néha más típusú jogszabályokban mindazonáltal, bár ezek fontos legitimitást adnak arra, hogy az ügy komolyságát meghatározzuk, a hatékonyságuk még mindig aggasztó. Tudat. A legtöbb tanulmánynak tehát ezzel kellene foglalkoznia. Van egy új keretünk, de ez egyáltalán nem új, tíz évvel ezelőtt született meg, amelynek a címe a keretegyezmény a zaklatásról és erőszakról a munkahelyen, amely erről szól, és amelyet a szociális partnerek tárgyaltak. Meg Európában a munkadó ö, e, esernyő szervezete és a szakszervezetek szervezete. Hosszú idő után nagyon jó megállapodást sikerült kötniük, amelyet nagyon sok tagállamban alá is írtak, de sajnálatos módon még mindig nem sokan tudnak róla, és úgy gondoljuk, hogy ez elég nagy kár. Nagyon sok munkadó megfelelő szakpolitikákat vezetett be, hogy lehessen beszámolni olyan esetekről, amikor valakit zaklatnak. És nyilván itt megvan a, az orvoslás lehetősége is, de hogy milyen hatékonyan, hát az még mindig kérdéses. Főleg, mikor a vezetőkről van szó, akik nem tudják kikényszeríteni ezeket a normákat. Ha megnézzük az ajánlásokat ezen a területeken, megint a keretegyezményre utalnék, amely rendkívül jelentős, ez volna az egyik módja ennek. Például olyan ö, munkahelyeken, ahol nincsenek szakszervezetek. Született egy irányelv is ebben a témában az Európai Unión belül, amely megint csak az egyes munkavállalókat segíthetné. Az is fontos, hogy meglegyen a bizalmasság, a bizalmas kezelés, a névtelenség, amelyel nagyon sokan foglalkoztak, azonban sokan nyilvánosan ellene szóltak. Azt gondolom, nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy ha valakit megvádolnak valamivel, lehetőséget kell biztosítani a védekezése is. A ö, semleges nyomozás, pártatlan nyomozás is rendkívül fontos, mégpedig normális időkereteken belül. Illetve finomabban kell fogalmaznunk ezen terminológiák terén. Mert nagyon sokan azt mondták, hogy nem akarnak beszámolni szexuális zaklatásról, mert nem kom- veszik komolyan. Mert olyan magas szintű a kezelése ennek a kérdésnek, hogy hogyha erről beszámolnak, akkor fennáll a veszély, hogy elveszítik a munkahelyüket. Pedig nem ezt akarják, csak azt szeretnék, hogy hagyják abba az ilyenfajta viselkedést, viszont szeretnék megtartani a munkahelyüket, úgy ezért kellene finomított terminológia. Ami a közterületeket illeti, hát itt se történt jelentős előrelépés, nem igazán éri el célját az a kampány, amelyel a bevándorlókat próbálják felvilágosítani arról, hogy milyen erőszakos cselekmények fordulnak el a nőkkel szemben. Meg kell vizsgálni a törvényeket is, vannak ilyenek egyes országokban, például Belgiumban, Portugáliában, nem igazán hatékonyak. Aztán hogyha szexista módon viselkedik valaki, ez már bűncselekménynek minősül, például Franciaországban. Azonban nem igazán nagy a sikertörténet ezen a télen. Új intézkedésekre is szükség van, de megfelelő forrásokra is, például a rendőrség számára, hogy nyomon kövessék ezeket az eseteket. Hogyha például Franciaországban bevezetik az online ö, bejelentési lehetőséget a rendőrségre, akkor ezt a nőknek lehetővé kell tenni. Tehát meg kell könnyíteni, hogy ezt megtegyék. Aztán föl kell a figyelmet arra, hogy mi történik, nagyobb rendőri jelenlétre van szükség, például nyilvános fesztiválokon, stb. így a kockázatokat csökkenteni lehet. Aztán a szexista viselkedés, szexuális ö, ö, zaklatás ö, ö, kulturális szinten tolerált, ö, és ö, nem lehet erről beszélni például ö, a fiatalok körében, nem lehet az iskolában sem megvitatni. Nos, Az útmutatások már léteznek, például a képviselők körében a megfelelő viselkedésre való utalással, stb. De nagyon kevés nemzeti parlamentben, politikai intézménynél dolgoztak ki útmutatásokat és szakpolitikákat, hogy hogyan kell viselkedni. Meg kell érteni azt, hogy teljesen független módon kell foglalkozni ezzel. Politikai pártok saját magukat nem ellenőrizhetik. A politikai intézményeknek nem a pártokat pártoknak, intézményeket nem a pártoknak kell ellenőriznie, mert bagatelizálják a helyzetet, főleg, hogyha a negatív viselkedésnek még csak az első szakaszában vagyunk. Nem helyes egyáltalán, hogyha egy elkövetőt például az áldozatával együtt akarunk meghallgatni, hogy találjanak valamilyen megoldást. Helyette szankciókat kell bevezetni. Már csak két diámban, a MeToo vitáról egyértelmű, hogy ez a jelenség mindenütt tapasztalható, nem csak egyes területeken. Ugye eredetileg arról beszéltünk, hogy művészetek, a divatvilága, a médiák, a, a reklámvilága, de ez nem igaz, hogy csak itt létezik ez a jelenség, az iskolákban, az utcákon, mindenütt, a munkahelyeken is jelen van. A tolerancia eleng- megengedhetetlen, Óriási a különbség a különböző országok között, ez nagyon érdekes még olyanok között is, amelyek más szempontból hasonlóak. Ott például Svédország, Dánia. Svédországban például nagyon szigorúan lépnek fel, Dániában viszont sokkal toleránsabban a szexuális zaklatás az szemben. Aztán ott van Franciaország esete, és Németországé. Franciaország szigorúbb, mint Németország. Végezetül a konklúziókra térnék rá. Szükség van arra, hogy el, meghatározzuk a határokat, az elfogadható méltóságteljes viselkedés mi, és mi a szexuális zaklatás, illetve mi nem. Tehát beszélni kell ezekről a dolgokról, hogy mi az, ami elfogadható, mi az, ami nem. Kapcsolatot kell találni a kevésbé súlyos vétségek között és a bűncselekmények között. Illetve egy bizonyos téren való viselkedés befolyásol egy másik téren való beszélgetést is. Az aklatást, molesztálást másképp kell tekintenünk, több szinten kell foglalkozni vele, és összetett válaszra van szükség. Mind a megelőzés, a fellépés terén, hogyha valami bekövetkezik, ha valaki úgy érzi, hogy molesztálják, zaklatják, tenni kell valamit. De egyetemű számomra, hogy kollektívan kell föllépni. Üdvözölni kell mindezt, ugyanis ez a tolerancia, a viselkedés formák elfogadása, főleg a szexuális zaklatás terén az egyik legnagyobb ellensége mindenkinek a munkahelyen. Ezért kell üdvözölnünk azokat a nőket, akik a politikai intézményeknél és az egész társadalomban megpróbálják a nyomást gyakorolni mindenkire, hogy a gyakorlaton változtassanak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen professzor úrnak a prezentációját, ami nagyon hasznos volt számunkra. Most pedig szeretném az előadónak, Picserno asszonynak megadni a szót. Sí, grazie, presidente, soltanto... Köszönöm, tisztelt elnök úr, asszony. Először is köszönet a professzor úrnak. Nagyon-nagyon sok dologról beszélt, amin el kell gondolkodni, és tényleg olyan munka ez, amit nagyra értékelünk, és elgondolkodunk rajta az elkövetkezendő napokon. Nagyon köszönöm, de gondolom, hogy lesz még alkalma közös munka folytatására, de tényleg köszönöm, amit hallottunk, és természetesen köszönet a többi kollégának is a hozzászólásokért, ez nagyon fontos volt, és reméljük, hogy sikerül jó munkát végeznünk, és hogy a nőket is bele tudjuk majd ebbe vonni, hogy az ilyenfajta erőszakos fellépésekkel szemben fellépjünk. Zaborszka asszony, köszönöm szépen nagyon röviden. A professzor úr az előadásának kezdetén azt említette, hogy ez a, ezt a tanulmányt egy idősebb úr ismerteti, holott lehet, hogy egy fiatalabb hölgynek kellene ismertetni. Szerintem jó az, hogy egy férfi ismertet egy ilyen tanulmányt, hiszen általában, általában a nők az áldozatok, és nagyon fontos az, hogy pont a férfiak az ilyen fajta megbélyegzéssel szemben és megfélemlítéssel szemben felemeljék a hangjukat. Ebben a férfiaknak is részt kell venniük. Éppen ezért örülök annak, hogy ön ismertette ezt a tanulmányt. Maga a tanulmány is rendkívül jó. Szükségünk van egy jogszabályra, egy keret megállapodásra. mindenek előtt azonban a gondolkodást kell megváltoztatni a társadalmon belül a társadalom nem engedheti meg a megfélemlítést, a molesztálást, tehát zéró toleranciát kell alkalmaznunk az ilyen jelenségekkel szemben. Ugyanis a társadalomban még mindig az a helyzet, hogy a társadalom általában az elkövető oldalára áll, nem pedig az áldozat oldalára, holott ez kellene, lennünk, ez kellene hogy legyen a célunk, egyfajta paradigmaváltásra volna szükségünk, és ha tartjuk magunkat az emberi tisztelethez, akkor ilyen jogszabályokra sem lesz szükség. Köszönöm szépen. asszony, professzor úr. And now... Most pedig ön szeretett volna hozzászólni? Kunyavászonynak adom meg a szót, de azt szeretném mondani, hogy csak egy óráig van tolmácsolás, ezt követően nincs tolmácsolás. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük a kutatócsoportnak ezt a remek tanulmányt, amelyet most megvilágítottak előttünk. Valóban most már nyíltan beszélhetünk a zaklatásról és a megfélemlítő magatartásról a munkahelyeken is. Kár, hogy egy botrányra volt szükség ahhoz, hogy nyíltan meg tudjuk közelíteni ezt a kérdéskört. Az Európai Parlament a papíron lehet, hogy a legdemokratikusabb intézmény az Unióban, azonban a zaklatásnak itt is számos formája érvényesül, nem csak a szexuális zaklatás a döntő fontosságú. Mi vagyunk a Nőjogi Bizottság, és természetesen a szexuális zaklatás jelentőségét sem becsülöm alá, de a nőket mindenek előtt lelki úton zaklatják és félemlítik meg a parlamenti képviselők is ki vannak téve az aklatás ilyen formáinak, de talán a pozíciójuk miatt jobban tudnak ellenállni ennek. Minden esetre itt a nők önértékelése forog kockán, a megelőzést és a változtatást említik, de azt hiszem, hogy a szankciókat is előtérbe kellene helyeznünk és figyelembe kell vennünk azt a menetrendet is, amelyet az elnökség kidolgozott. Úgy gondolom, hogy a különböző intézkedések céljából a hatékonyság érdekében határidőket kellene kitűznünk. Tisztelt kollégánk, a mi szerepünk nem csak az, hogy megint csak beszélünk erről a témáról, hiszen a lényeg az az, hogy folyamatosan feltegyük magunknak azt a kérdést, hogy vajon az intézkedéseket, amelyeket a parlament követel, vajon végrehajtják-e itt azt hiszem, hogy túl nagy a lemaradásunk ezen a területen. Éppen ezért tényleg gondoskodnunk kellene most már arról is, hogy egy konkrét menetrendet dolgozzanak ki a szakértők, azzal kapcsolatban, hogy melyek legyenek a határidők, ameddig valóban változtatást kell előidézni, máskülönben szankciókat léptetünk életbe. Ha ugyanis a jelenlegi ciklusban ezt nem tesszük meg, akkor ezt elnapolják a következő ciklusra, és akkor megint minden azon múlik, hogy az utánunk érkező képviselők vajon ugyanilyen hatékonyak-e, illetve ugyanennyire határozottak-e, mint mi. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kunyevasszony. És most következik az utolsó napi rendi pontunk. Arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy a következő Nőjogi Bizottság ülését május 14-én és 15-én tartjuk. Köszönöm mindannyiuknak a jelenlétet, a titkárságnak is, és az elnök a tolmácsok munkáját is köszöni. Thank you. Meeting.